Akkor áttérek a közleményekre ami a tanács első olvasat során kialakított álláspontját illeti az unió repülőterein a zajvédelemmel kapcsolatban. Tájékoztatnám önöket arról, hogy a zajvédelemmel kapcsolatos tanácsi álláspontot most április másodikán ismertették, és az eljárási szabályzat értelmében ez kell, hogy legyen a napirend első pontja az illetékes bizottság ülésén, miután ugye sor került ennek az ismertetésére. Az előadó azt javasolja, hogy módosítók nélkül fogadjuk el a tanács álláspontját. 16 módosító készült, de ugye be kell jelentenem, hogy mi a folyamat, mert ugye a plenáris ülésen is bejelentésre került ez. A március 17-18-ai jegyzőkönyv, valamint a március 31-i és április 1-i jegyzőkönyv elfogadása is a napirenden szerepel, ha mindenki elégedett ezzel, és akkor most áttérnék a zajvédelemmel kapcsolatos második olvasatra szóló ajánlás tervezetre. Leichtfried úr az előadó, úgyhogy akkor szavazzunk. Először is teszteljük a gépeket, hogy működik-e minden. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem, Dominik úgy tűnik, hogy a víz a kártyájával próbál szavazni, ami nem működik. Lezárom a szavazást. Rendben és most 15 módosító blokkban szavazunk. Mellette szavaz, ezen módosítók mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Egy szavazás közepén vagyunk, de azért eh, örülök annak, hogy úgy eh, fejezzük be, hogy elkezdtük, eh, Mihály. És akkor az árószavazás következik. Nem, nem, mégsem, mondja az elnök. A 14-es módosító mellett kiszavaz. Ellene tartózkodás elutasítva. 15, ez itt egy törlés, mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk 16-os mellett, kiszavaz, ellene, tartózkodás elutasítva, és az 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És most a zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 19-en mellette szavaztak, négyen. ellene, és senki sem tartózkodott, úgyhogy ennek fényében elfogadtuk, és gratulálok Leichtfried úrnak. Gross úr szavazatával 20 eh, igen szavazat érkezett, tehát gratulálok Leichtfried úrnak. A következő pontunk pedig az elnök közleménye a jogalkotási ciklus vége kapcsán. A kollégák minden bizonyal látták ezt a brosűrt, amit azt hiszem, hogy mindenki a fakjában megkapott. Úgyhogy mindenkinél ez ott van. A TRAN bizottság nagyon jó képű kollégái láthatók a fényképen. Nagyon jól fest mindenki a képeken, és külön példányt is lehet kapni a titkárság részéről, amennyiben ezt valaki igényli. Ez most más, mint a korábbiak. A az önök által elkészített jelentés mellé helyeztük a fényképeket, így akkor mindenki láthatja. Úgyhogy, ahogyan kérték, ez elkészült. Azt hiszem, hogy a dizájn is nagyon jó, és néhány záró megjegyzést szeretnék még tenni. This is... Nos, ezzel ugye lezárul itt a bizottsági tevékenységünk, eltekintve ugye a jövő heti plenáris szavazástól. Nagyon, nagyon elfoglalt volt eh, a bizottságunk a jogalkotási ciklus végén, főleg annak a második felében, az utolsó részében. Tudom, hogy ezt eh, korábban is eh, elmondtuk a jogszabályalkotás során, de valóban nagyon teli volt a programunk a ciklus során. Szeretném mindenkinek megköszönni a kemény munkáját az elmúlt öt év során. És nem csak a teljes jogú tagokra vonatkozik ez a megjegyzésem, hanem a póttagokra is, hiszen mindenki nagyon aktív volt, a póttagok is. Ha megnézzük, hogy mi az, amit elértünk, elvégeztünk az elmúlt öt évben, azt hiszem, hogy az Európai Unióban nagyon sokat tettünk a közlekedés érdekében, bár sok munka vár még ránk, annak érdekében, hogy integráljuk jobban a nél az EU közlekedési rendszerét. De tudják, hogy ezen dolgok időigényesek, és meg kell győzzük a tagállamokat is, hogy álljanak a mi oldalunkra. És szeretnék köszönetet mondani a személyzetnek is, a kollégáinknak is, azoknak, akik itt vannak, és azoknak is, akik itt voltak velünk, de aztán más osztályokra kerültek. Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik segítettek nekünk, a teremszolgáknak is köszönet jár mindenki ugye gondoskodott arról, hogy itt van a legfontosabb papír is, amelyet alá kell írnunk mindig, amikor bejövünk a terembe, és most a tolmácsokhoz fordulok, mert én vagyok a klasszikus példa arra, hogy a tolmácsok nélkül nem boldogulnék. Mm, sokszor viccelődtünk, az elnök angol nyelven viccelődött, de azért szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, mert nagyon nehéz munkát végeznek. Három, vagy még annál is több órán keresztül ülnek a fülkékben, és tolmácsolják azt, amit mondunk. Ami azért, valljuk be, tisztelt kollégák, egy elég technikai nyelvezet, amelyet itt használunk az ülésünkön. Ezt nagyon szakavatottan teszik, és hatékonyan amiért az összes tolmácsnak szeretnék köszönetet mondani az összes kabinban. Szeretném megköszönni az elmúlt öt év során végzett kemény munkájukat. So now we, we move on. Akkor most menjünk tovább, folytassuk. Matthewvel együtt majd valamikor az új szakbizottság egy e, meghallgatást szervez számunkra. Önök közül azok, akik szeretnék, ha újra választanák őket, nos, azoknak a kollégáknak sok sikert kívánok. Akik visszavonulnak, azoknak nagyon boldog, e, hosszú, e, nyugalomban, nyugdíjban töltött éveket kívánok. Azért kapcsolatban maradunk. Az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok, hiszen minden nap, minden héten itt voltak velünk a bizottság képviselői. Köszönöm a munkájukat, a segítséget, és természetesen a frakciók munkatársainak is köszönetet mondok, Ők gondoskodtak arról, hogy ne térjünk le az útról, amin járnunk kell. Ők azok a kollégák, akik gondoskodtak arról, hogy mindig jó úton járjunk és jó munkát végezzünk. Most tovább lépünk mindenkinek, eh, a közlekedési szakbizottság minden eh, tagjának a legjobbakat kívánom, majd a következő ciklusban is. Biztos vagyok abban, hogy a következő nem lesz annyira jó, mint ez a mostani szakbizottság. Mégpedig azért, mert ez a legjobb szakbizottság az Európai Parlamentben, messze a legkitűnőbb. És hogy ez miért van így, Eh, hogy miért ez a legjobb szakbizottság, mert hát én is itt vagyok, dolgozom önökkel, és önök miatt persze a tagok, a képviselők miatt eh, a, ez a legjobb Európai Parlamenti Szakbizottság. Köszönöm a támogatást, sok szerencsét, sok sikert, bármit is fognak csinálni, és bárhova is utaznak a jövőben. Köszönöm szépen! have to announce the date and... Be kell jelentenem, hogy mikor lesz a következő ülés? Július 7-én. Gross kollega kíván mondani valamit? Igen. Szeretnék csatlakozni a köszönő szavaithoz, és mindenek előtt a köszönet tett kiterjesztem rád is, hiszen hogyha ilyen jól ment a munka itt a szakbizottságban, akkor ez a, az együttműködés minőségével vagy módjával függ össze. Tegnap, akik ott, ott tudtak lenni, azoknak már elmondtam azt, hogy itt a mi szakbizottságban azért tudjuk, hogy mennyire fontos a hídépítés, és nem csak eh, megpróbáljuk ezt eh, csinálni Európában, hanem itt a szakbizottságban ez sikerült is. Sok eh, tekintetben a különböző vélemények között építettük a hidakat, ha nem is lehet mindent határon átnyúló módon elérni itt a frakciók között, de azért mégis úgy gondolom, hogy a lényeges kérdésekben sikerült ezt megtennünk, és a legfontosabb célokat sikerült elérnünk. Természetesen köszönet életi az összes munkatársat, Walter Götz, um, itt a dokumentumnak a szerzője, és összességében is uh, kitűnő munkát végzett. Tegnap még az elődöddel is tudtunk uh, beszélni, aki maga is elmondta, hogy uh, mekkora szerencse, hogy a titkárságunkon ilyen kitűnő szakemberek dolgoznak aki a közlekedési szakbizottságban akar dolgozni, aznak kitűnő tanácsadók segítik a munkáját, és természetesen nekik is szeretnénk köszönetet mondani. Ugyanúgy, mint a frakcióbeli munkatársaknak, mindenki ugye megköszöni a saját frakció munkatársainak a munkát, de az ilyen frakció munkatársak között is nagyon jól működött az együttműködés. A tolmácsoknak is szeretnék köszönetet mondani, csatlakozni csatlakoznék az elnökhöz, különösen németként csodálom mindig a tolmácsokat, hiszen itt luxemburgi, bajor, belga, német, osztrák, német, mindenféle németet kell fordítaniuk. Ugye angolban csak ilyen nüansznyi különbségek vannak, de a német kabinban ülőknek nagyon sok akadályt kell leküzdeni. Ezért köszönöm a munkájukat, ami nagyon sikeres, ha mi sikeresen jól dolgoztunk, ez a tolmácsoknak is köszönhető. Nos, 180 jogalkotási javaslattal kellett foglalkoznunk itt a szakbizottságban, és azt hiszem, hogy mindig sikerült nagy többséggel elfogadni ezeket, mégpedig azért, mert ilyen jók volt, jó volt a munka egy kicsit a bizottság felé is kitekintek, nekik is szeretnék köszönetet mondani, és megkérni a bizottságot arra, hogy a közlekedésen tartsák vigyázó szemüket, vessék továbbra is a közlekedésre. Ugye a közkörnyezetvédelem más területek szeretnék kisajátítani a mi témáinkat, pedig azoknak itt van a legjobb helye ebben a szakbizottságban, és a jövőben is remélem, hogy elég erő lesz arra, hogy a közlekedéssel, mobilitással saját témaként tudjunk foglalkozni, és nem csak más az ezeket a témákat kisajátítani akarókat kiszolgáló szakbizottságként. És neked, eh, Brian, azt mondom, amit te is mondtál, remélem, hogy mindenki örömmel dolgozott itt. Én elmondhatom, hogy ez így volt ebben az elmúlt öt évben, és ez neked is köszönhető. Köszönöm, Matthew. Said, Éva, ki kíván? Said. Köszönöm szépen, Brian. Természetesen én is csatlakozom a köszönő szavakhoz amelyek elhangzottak mindazok részéről, akik a színfalak előtt vagy a mögött hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen sikeresen tudtunk itt dolgozni a munkatársak, különböző szinten tevékenykedő munkatársak nélkül, a tolmácsok nélkül nem sikerült volna ez, ezért minden dicséret, dicséretet megérdemelnek, köszönet a munkatársaknak. Természetesen szeretnék neked is köszönetet mondani. Már tegnap is elmondtam, amikor olyan kellemesen együtt ünnepeltünk, de azt gondolom, most megint elmondhatom, hogy az egyik legtapasztaltabb elnöke vagy ennek a parlamentnek, minden tekintetben tapasztalt, a legrégebb a képviselő, és te vagy, és itt a közlekedés területén nagyon nagy tapasztalattal rendelkezel Eh, itt az elmúlt 25 eh, eh, évben összes dossziét végig együtt dolgoztál, és az elmúlt utolsó években én is együtt dolgozhattam veled, és mindenki ezt érezte, hogy mekkora nagy energiával, lelkesedéssel, meggyőző erővel veszel részt a munkában és tényleg európai szinten sikerült előrelépni a közlekedés területén, ez nagy elismerést érdemel és még látjuk majd egymást más szerepben, ebben a szakbizottságban is talán sikerül, és majd szembesülünk talán egy szigorúbb elnökkel és nagyon kritikus tagokkal a következő ciklusban. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is. Néhányukat majd még viszont látjuk viszont látom, másokat nem. Vannak, akik tudják, hogy biztosan nem fognak visszatérni, Matyőre gondolok, de mások is vannak, akikkel az elmúlt években együtt dolgoztunk. Azt hiszem, ez nagyon jó jellemzi ezt a szakbizottságot. Itt mindig egy konstruktív szellemben dolgoztunk, a megoldásokat kerestük. Természetesen voltak véleménykülönbségek, más eltérő helyre tettük a prioritásokat, de ez nem akadályozta meg, hogy végül is sikerüljön ki munkálnunk, kikovácsolnunk valamit, és előre lépnünk. Azt hiszem, hogy ez a politika lényege, eredményekhez kell jutni, és eredményekre kell jutni, és ezt ebben a szakbizottságban meg tudtuk tenni. Tehát ami engem is, engem életén is sok sikert kívánok most a kampány kezdetekor, remélhetőleg mindenkit újra választanak, aki ezt akarja, a többieknek pedig szintén sok sikert kívánok az új feladatban, az új életben. Köszönöm. Köszönöm, én is köszönetet szeretnék mondani minden kollégának. Nagy öröm volt számomra itt dolgozni. A munkatársak, asszisztensek, tanácsadók, titkárság részéről, szakbizottság részéről valakinek köszönetet mondok. És természetesen a tolmácsoknak is. Mindenek előtt neked, Brian. Sajnálatos volt, hogy tegnap nem tudtam itt lenni, de újra visszatérek, majd Németországban a listán fent vagyok, magas helyen vagyok. Emiatt nem tudtam tegnap itt lenni az előkészületek miatt, és most csak egy rövidke búcsú beszédet mondanék. Tényleg nagyon jó volt itt dolgozni, mert egy könyvet is írtam. Én nem ismerem az összes szakbizottsági elnököt, mert az előző parlamentben is dolgoztam, és hogyha oszkárt lehetne adni a szakbizottsági elnököknek, te bizonyosan kapnál egyet részemről, mert nagyon nagy szekértelme vezetted a bizottságot igazságosan, mindig igazságosan működtél, a párt lobbisták sem tudtak itt érvényesülni, és azt hiszem, hogy ugyanígy kellene működnie egy szakbizottsági elnöknek. Nem volt mindig ugyanaz a politikai véleményünk, de hogyha valaki elől ül, akkor persze van egy véleménye, de megpróbál minden képviselőt szóhoz juttatni. Ez mindig így történt, én ezt nagyon jónak tartottam, mert a demokrácia pont abból él, hogy hová jóváhagyja a véleménykülönbségeket és te ezt időben is érvényesítetted. Sajnos most el kell mennem egészen gyorsan, de még a plenárison is találkozunk. Remélem, hogy mindenkit viszonlátok. Ha mégsem így lenne, akkor mindenkinek minden jót kívánok. Uh, Köszönöm szépen. A látogatóink talán, azt hiszem, ha jól emlékszem, a szociáldemokrata frakció meghívására érkeztek, de lehet, hogy ők majd uh, is tudnának szorítani. Éva, szeretnék én is csatlakozni az általános köszönő szavakhoz Brian, köszönöm neked ezt a fantasztikus brit humort is, ami nekem mindig nagyon tetszett a közlekedés politikában, ahol az emissziókról van szó, fontos, hogy megőrizzük a humorérzékünket. Köszönöm a szakmai munkát is a kollégáknak, még akkor is, ha nem értettünk mindig egyet, világos, hogy így van. A mi frakciónkban Természetesen mi nagyon sokszor vereséget szenvedtünk a szavazások során, de hogyha más parlamentekkel teszek összehasonlítást, akkor itt szakmailag megalapozottabbak voltak a viták, és ezt én nagyra értékeltem. Ez tényleg nagyon értékes dolog, hogyha egy vitában szakmai érveket lehet ütköztetni, de ugyanakkor lehet egy jó stratégia arra vonatkozóan, hogy hogyan is kezeljük ezeket a vitákat. Annak is nagyon örültem, hogy egyenként más szakbizottságban is megfordultam, és itt nagyon tetszett az, hogy itt tényleg minden nagyon szakmailag, szakszerűen zajlott a szavazások, és minden tisztán eh, soha nem eh, érhette ezt ez bírálat, ez más szakbizottságban nem volt mindig így, ezért csak gratulálni tudok. És külön szeretnék gratulálni a tolmácsoknak is, különösen egy olyan szakmai területen, mint amilyen a közlekedés, nem könnyű így dolgozni, mert sajátos a terminológia, és azután a különböző nyelveken a különböző nüanszokat is visszaadni a fordításban, ez nem könnyű, ezért gratulálok a tolmácsoknak, és köszönöm köszönöm a szak, eh, a szerű munkát a titkárságnak is. Én nem térek vissza a következő ciklusban, de valószínűleg aktivistaként, majd találkoztok velem néhányan különböző kezdeményezések kapcsán. Az utóbbi, utolsó alkalommal már az Alpesi országban ketten voltak itt, most már csak egyedül vagyok, de azért ne feledkezzetek meg az Alpokról, hiszen a síkság, síkvidéki országok mindig megpróbálják a elfele megpróbálnak megfeledkezni a hegyekről, amelyek nagyon fontos és szép élet lehetőségeket biztosítanak az embereknek, ne csak a csíkvidéki közlekedéssel foglalkozunk mindig. Én szeretnék minden jót kívánni, és még egyszer, az Alpok próbakővet jelentenek a közlekedés politikában, ami a hegyekben nem működik, az végül a síkságon sem fog működni. Ezért vigyázzatok, én újra és újra fel fogok bukkanni, és emlékeztetlek titeket az Alpokra, mert valószínűleg már nem lesz senki itt, aki meg tudja védeni a szakbizottságban ezt a kérdéskört. De talán, hogy síjelés közben azért találkozunk, ez a másik szak szakterületünk, ugye a turizmus, Tirolban, majd valamelyik lejtőn talán találkozunk, és hogyha az Alpok érdekében szavaznak, akkor egy ingyenes sí, síjelési órát is ott biztosítani tudok Tirolban. Minden jót kívánok azoknak, akik együttműködtek velünk. Brian, neked sok szerencsét kívánok, most a vonatról te átszállsz a vízre, ez egy viszonylag veszélyes teritórium, de biztos vagyok abban, hogy ott is nagyon jól fogsz dolgozni, mert úszhatsz például. Well, thank, thank you all and, uh, thank you. Köszönöm mindenkinek a kedves szavakat. Ahogyan említettem, én is nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. Nem lenne ez egy olyan bizottság, amelynek Brian Simpson az elnöke, hogyha nem azzal búcsúznánk el, hogy még figyelmeztetjük a bizottságot, és figyelmeztetésképpen annak kapcsán, amit elhangz, kapcsán, ami korábban már elhangzott, nagyon kérem, hogy bizony figyeljenek oda továbbra is a versenyképességi főigazgatóságra, mert nagyon keményre fordulnak a dolgok, hogyha ezt nem teszik meg. Úgyhogy a kedvenc DG-met, a versenyképességi főigazgatóságot még egyszer figyelmeztetném. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hát ennyi volna. És Tony Blair szavaival élve, amikor az utolsó felszólalás idejét tette, miniszterelnökként vége.